Good morning everybody, and welcome to the... Jó reggelt, üdvözlök mindenkit. Excuse me. Elnézést, a figyelmüket egy kicsit kérném. Ahogy tegnap ígértem, a szavazást 9.00-kor kezdjük. Bár kudarcot vallottam, mert 9 óra 01 perc van, úgyhogy a jövőben majd pontosabb leszek. Tényleg el kell kezdenünk a szavazást. Mindenki tudja. A Bauer jelentéssel kezdjük a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról. Mindenki készen áll? Egy kis fegyelmet kérnék a teremben. Mikrofonon kívüli beszólás. Please be a little bit calmer inside there when we vote. Kérhetnénk egy kis csöndet a teremben, mondja az elnök. Köszönjük. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellett nem, az EMPL 1-es mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem elektronikusan kell ellenőriznünk, úgyhogy az M1-es. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Tehát még egyszer elektronikusan megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Yeah. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Tehát elutasítottuk. 33-as mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellett ellen tartózkodás elektronikus 34-esre megnyitom a szavazást. The vote. Lezárom a szavazást. Mm. One second maybe, the vote is closed. Tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös az okafogyottá vált. Nem javítja magát az elnök. Those are in favor. 35-ös mégis mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. Employ 15. Nem szavazunk. Employ 32 mellett ellen tartózkodásra utasítottuk. 37-es mellett ellen tartózkodás Elektronikus. 37-es, megnyitom. Yeah, we check on amendment 37. The vote is open. Megnyitom a 37-esre a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38 részenkénti. Első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 39 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellen tartózkodás Szerintem elutasítottuk. Elektronikusan 40-esre megnyitom. The vote is closed. It's rejected. Lezárom, elutasítottuk. 42-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 41-es visszavonták, 43 os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-47-es okafogyott, 10-es kompromisszum mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 47-40 okafogyott, 48-as mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 49 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellett ellen. Azt hiszem elutasítottuk. 51-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás 51-es, második rész. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. It's adopted. We then go... Elfogadtuk. Harmadik rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 oka fogyott, 12-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 53-as oka fogyott, a 35-ös oka fogyott, 48-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 36 oka fogyott, 54-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os employment mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as, 14-es nem szavazunk, 16-os mellett, ellen. Tartózkodás, 16-os elektronikus, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28, 31, 33 kiesik, 50-es mellett ellen tartózkodás. Beszólás mikrofon nélkül. Jó, elektronikus szavazás az 50-esre, megnyitom. 50-es. Meg lezárom. Elfogadtuk. Aztán nem kell szavazni néhány módosítóról, úgyhogy 53-as employ, a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán megint nagyon sok módosító kiesik. 56-os mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. 57 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellett nem, 58-as elektronikus. Megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. Új a szemüvegem, úgyhogy lehet, hogy ez a magyarázata. Uh, 59, we're gonna vote, vote, those are in favor. 13-as mellett, nem, 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 60-as kiesség, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62 mellett ellen tartózkodás 62-es elektronikus megnyitó. And the vote is closed. It's rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 63-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 65-ös szóbeli módosító, van ellenfetés? Nincs. Akkor ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasít, ö, elfogadtuk. 66-os. Két részben Első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellett ellen tartózkodás Elutasítottuk. 69-es mellett ellen tartózkodás. Elektronikus a 69-esre, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-25 nem szavazunk, 71-es mellett ellen tartózkodással utasítottuk, 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 73 kiesik, 74-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 75 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 77 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 78-asat visszavonták, 79-es mellett ellen elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 80-as okafogyott, 5 nem szavazunk, 52-es A mellett ellen tartózkodás, elektronikus emple, 52A, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 81-es mellett ellen elutasítottuk, 82 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő négyre nem szavazunk, úgyhogy 83-as mellett ellen tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Elektronikus 83-as. Elfogadtuk. 84 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő az 52B mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 52 F mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvanöt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellett ellen tartózkodás elutasítottak. 87-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 87-es elektronikus. 87-es. Elfogadtuk. 88 mellett ellen, tartózkodás, elektronikus a 88-asra. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 89-90-es ugyanaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11, 20 kiesik, 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 3, 4, 5 kiesik, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6 hetes kiesik, 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11, in... 11 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 12. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 12-est. Megnyitom a 12-re a szavazást. It's rejected. Elutasítottuk. 13. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14. Igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem, ezt azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Antigone. Antigone. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottok de hát nem jól emelték a kezüket a kedves résztvevők. Hármas kompromisszumos javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszum négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel a 19-15, a M30 és a 29-es kiesik. Ötös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os és a 17-esig mindegyik kiesik a 3-as foglalkoztatásira, MP3-as. Nem, igen, ez igen, igen, de hát ez is ide tartozott, úgyhogy most jön a 18-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodás. Hát nagyon nehezen látom innen. Ellenőrizzük a 18-ast. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Huszas. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-at visszavonták, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. We then go to 25. 25-ös. Elnézést kell kérjek, de ha beszélgetni akarnak, akkor menjenek ki a teremből. Köszönöm. Szavazunk. A 25-nél tartunk. 25. Mellette? Emelje fel a kezét. Ellene ki van? Tartózkodás? Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 kiesik, és az M31-es is. 27-es módosító. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 27-est. Megnyitom a szavazást a 27-esre. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as módosító, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 29, igen, nem, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kellene. Megnyitom a szavazást a 29-re. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 30-31 kiesék, itt az egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig megszavazunk az egész állásfoglalásról. Kérem, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Bocsánat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Egy hiányzik még. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyértelműen, és köszönöm szépen minden az előadónak is. Okay, we are now moving on to the next item on the voting list. Akkor a következő a szavazási listánkon az Európai Parlament és a Tanács javaslata az Európai Unió tisztségviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó, a státuszokra vonatkozó javaslata. 20-assal kezdjük. Aki mellette van, az emelje fel a kezét. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21, igen. Nem, ezt visszavonták. Ja, akkor jó. Bocsánat, szól az elnök. Nincs is rajta a listámon. Akkor a hármas mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. open on Megnyitom a szavazást a hármasra. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23. Két részben. Részenkénti szavazás. Első része. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6-os. Igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a hatosra. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. És ezzel a nyolcas így ki is marad, illetve kiesik, átmegyünk a kilencesre, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 26 kiesik, 27-es jön, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 25 5 kiesik, 29 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11 egy, visszavonták, 28 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as két részben szavazzuk. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 32. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-t visszavonták, 33. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 34. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös, 36-os így kimarad, illetve kiesik 37-es és 38-as, azonos módosítások. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es, Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 18. Igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Ezzel a 19-es egy részéről szavazunk. Aki ezt a részt támogatja, az igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel az állásfoglalás egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. A következő, amiről szavazunk, a kisüzemi és hagyományos halászat, valamint a közös halászati politika. A szavazásra kérem, hogy maradjanak csendben. Nagyon nehéz hallani egyébként, amit mondok. Márpedig én azért vagyok itt, hogy segítsek önöknek. 12-es módosító. Kezdjük, jó? A 12 esel kezdünk. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13 és 14 kiesik. 16-os. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 20-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 21, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 23, igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. 23-as, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos javaslat, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 26-25 kiesnek, 29-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 18-19 kiesnek, négyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 22, 32 és 33-as kiesnek, 5-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincötös a következő. Igen, nem, tartózkodás. Nagyon nehezen látom, úgyhogy ellenőrizzük a 35-öst. Megnyitom a 35-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 36 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtok Egyes módosító a következő, igen, nem, tartózkodás, elfogadtok Hármas, igen, nem, tartózkodás, elfogadtok A kettes és a négyes így kiesnek. A következő az ötös. Igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Hatos módosító. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk az egyes kompromisszumot. A következő a tízes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Szavazzuk meg az állásfoglalás egészét, meg, eh, illetve szavazzunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. A következő a szavazás. a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben hozott határozatokról. A hatossal kezdjük. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31. Igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. A hetes. Igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a hetes módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas. Igen. Nem. Tartózkodás. Nagyon nehezen látom ezt is. Ellenőrizzük elektronikusan. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtok. 32 mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, magasra emeljék a kezüket, mert egyébként minden egyes tételről külön kell újra szavazni, úgyhogy kérem, egyébként soha nem fejezzük be, ha nem emelik fel a kezüket. És Thompson azt mondja, nem felgyorsítani akarom, azért csinálom így, hogy mindenki tudja, miről van szó, még ön is. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ha én nem látom, akkor, akkor baj van. Tehát emeljék föl a kezet. 32, igen, nem, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 9-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 33 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 34 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es igen, nem, tartózkodás. Szerintem ezt elfogadtuk. Úgyhogy ezzel csak egy részéről fogunk szavazni. A 35-östől egy részéről, a 35-ösnek egy részéről, aki mellette van, az ellene van, az tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. 35 report. The vote is open. 35-ösről ellenőrizzük a szavazást. 35-ös, tehát még egyszer. Ellenőrizzük elektronikus formában, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben. 12-est ellenőrizzük. Tehát még egyszer a 12-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást a 13-asról. Lezárom.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 tartózkodás, elfogadtuk 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 28-as, 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 28 as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 30-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, tehát gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő. Az egészségügyi növekedésért program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program 2014-2020. Lehetne blogba szavazni? ne az elsőről, de a többiről igen. Rendben, tehát akkor az első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a többi módosítót egyben nézzük, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán előcsatlakozási támogatási eszköz. Lehetne blogban szavaznunk? Rendben. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Következő. Stabilitási eszköz létrehozása. Blogban szavazhatunk, igen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És aztán a szociális beruházásokról szóló megállapodás, mint a válságra adott válasz, lehet blogba szavazni? Az utolsóról nem? Jó, tehát akkor az egyes módosító kivételével mindegyikről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel végére jutottunk a szavazásnak.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 visszatérünk egy olyan napirendi pontra, amit elhalasztottunk a tegnapi napról, ez pedig az Európai Szomszédsági Eszköz létrehozása. Azt kérem, hogy csendesedjenek el. Fél tizenegykor jön Reding asszony. tehát van mintegy háromnegyed óránk. Nézzük meg most a hetes napirendi pontot. Boszkurt asszonynak adom meg a szót. Kérek mindenkit, hogy csendes legyen el, hogyha beszélgetni akarnak, akkor kérem ezt kint tegyék. Thank you, dear chair. Uh, yeah, uh, on this topic... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy új európai szomszédsági eszközt alakított ki az Európai Bizottság, hiszen az EU kapcsolata a szomszédos országokkal az NP rétlehozása óta megváltozott. Nagyobb támogatást kívánunk nyújtani a demokratikus társadalmat kialakító, illetve reformokon keresztül menő országoknak a többet többért, illetve a kölcsönös elszámoltathatóság elve alapján. A jövőben az európai szomszédsági eszköz az új NP vízióhoz fog kapcsolódni, és ebben a témában az arab tavasz résztvevő női szereplőivel rendszeresen kapcsolatban vagyok. Nekik nagyon fontos ez a kapcsolattartás az Európai Unióval. Ez az egyik oka annak, hogy különös figyelmet szántam a partnerországok, illetve Európa női között hídépítésre. Módosító javaslatokat készítettem, és ezekből egyértelmű, hogy az Európai Uniónak az egyenlőséget kell támogatnia a nők és a férfiak között, ugyanek nyilvánvalónak kellene lennie, illetve a politikai és gazdasági döntéshozatalban a nők szerepét megemelni, valamint a munkaerőpiacon is a nők jogokkal való felhatalmazása, az erőszak elleni tolerancia nulla kell, hogy legyen, a büntetlenség ellen föl kell venni a harcot, ugyanígy az embercsempészet ellen, a kényszerházasságok ellen tiszteletben kell tartani a szexuális, reproduktív, illetve egészségi jogokat, a szociális szervezetek, illetve a női szervezetek részvételét szeretnénk támogatni, valamint a nemek és a férfiak és a nők közötti egyenlőségét. Ezek voltak tehát a módosító javaslataim, és remélem, hogy támogatni fogják őket. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. És most pedig svédül fogom folytatni, mondja az elnök. Megnyitom a vitát, hogyha valaki megjegyzéssel, hozzászólással kíván élni ebben a témában, most van rá lehetőség. Oké, okay. det är ingen som begär ordet. Úgy tűnik, hogy nem kér senki szót. Is it anybody from the commission who wants to take... Bizottság részéről kér valaki szót? okay. uh, ovanligt. I, i sådana fall så får jag... Nos, ez elég szokatlan. Ebben az esetben. Kérem még valaki esetleg szót. Az előadó. Igen, nos remélem, hogy ez annak a jele, hogy mindenki támogatja a módosító javaslatokat, és ebben az esetben rendben is van ez a nagy csend. Elnök, igen, ezt jó jelnek kell fölfogni, rendben van. Nos, ebben az esetben nézzük. A módosítók benyújtásának határideje május 7-e, délután 5 óra, a bizottság május 30-án fog szavazni erről a témáról, és az AFED-ben pedig június 20-án szavaznak. Ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, lépjünk tovább. Egy pillanat türelmet kérek, mondja az elnök. Vi kan ta en annan punkt som vi har senare på Nos. Van időnk, úgyhogy egy későbbi napi rendi pontot előre hozhatnánk. Ez pedig az Egyesült Államokba való látogatásról a beszámoló. Nincs előttem a dokumentum, Egy pillanat türelmet kérek. Nem számítottunk arra, hogy előre fogjuk hozni ezt a 20-as napi rendi pontot, úgyhogy van itt egy kis zűrzavar. Sådär ja, då sa jag. ber hemskt mycket om ursäkt men vi var inte riktigt beredda att det gick så fort. Elnézést kérek mindenkitől. Nem vártam, hogy ilyen gyorsan lezárul a szavazás. De akik velem együtt az usa jártak, április 2-től április 4-ig, amikor ellátogattunk oda, én elnökként voltam ott, Kratz is Roncilli asszony a néppártól, és Ovér asszony a liberálisoktól is részt vett ezen az úton. A titkárság, a liberálisok tanácsadója, és a tolmácsok is velünk voltak és segítették, hogy a látogatás sikeres legyen. Az első napon New Yorkban jártunk, és Margaret Wallströmmel találkoztunk, aki a ENSZ főtitkárságában dolgozott, ezen kívül találkoztunk az ENSZ-ben más női munkavállalókkal is, Puli asszonya, aki a Női Jogi Bizottságnak az oligazgatója, illetve szakértők, akik a nők elleni erőszakkal, a zöld gazdasággal és az arab tavasszal foglalkoznak. Mi úgy éreztük, hogy ők szeretnének velünk és az EU-s intézményekkel kapcsolatot tartani. Másnap Washingtonba látogattunk el, találkoztunk az igazságügyminisztérium, a munkaügyi minisztérium képviselőivel. és a kormány képviselőivel, illetve civil szervezetek képviselőivel. Egy olyan szervezettel, amelyet 2009-ben Obama elnök úr hozott létre, ezek a, ez a nők és a lányok tanácsa, női jogi kérdésekkel foglalkozik, és megpróbálja ezt emészthető formában megfogalmazni a Obamának és a felesége hoztesz létre. Mindjárt megkérdezem Kraca asszonyt, hogy szeretne hozzászólni, de általában véve van néhány következtetés, amit levonhatunk ebből az útból. Először is el lehet mondani, hogy a nemek egyenlőségével kapcsolatban az egyenlő bérezés, az ENSZ is foglalkozik ezzel, a nők elleni erőszakkal, és nagyon hasonlóak a problémák, mint amivel itt Európában is szembe kerülünk. Egy másik következtetés, amikor az amerikaiak arról beszélnek, hogy milyen fontos, hogy a nőket bevonjuk a munkaerőpiacra, és hogy gazdaságilag függetlenek legyenek, az amerikai kontinensen nagyobb a probléma, mert a gyermeksegélyek és a gyermekellátási hálózat nem annyira szofisztikált, és gyakran nagyon sokba kerül. Így aztán ez egy nagyon fontos különbség Európa és Amerika között, de nagyon sok hasonlóság is létezik. Például az, hogy szeretnének ők is tapasztalat cserét az USA és Európa között, az bizottságok és köztünk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, és így tapasztalatot cserélhetnénk. Az utolsó megjegyzésem, amikor találkoztunk a nők és lányok tanácsának képviselőjével, akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy találkoztok ezzel a tanácssal, de amikor odaértünk, akkor a képviselő kicsit késett, és azt mondta, hogy én nagyon sajnálom, hogy elkéstem, de most érkezem egy találkozóról az elnök feleségével, és ezért késtem. Persze ezt megértettük, de körülbelül egy óra elteltével azt mondta, hogy most megint el kell mennem, mert megint az elnök feleségével találkozom. Úgyhogy most akkor inkább át is adom a szót Kratza asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, tehát megismétlem, azt szeretném elmondani, hogy ez a kezdeményezés, hogy ellátogassunk az USA-ba, kettős célra bírt. Egyrészt az ENSZ-et akartuk meglátogatni, másrészt pedig az amerikai kormány képviselőit. Nagyon jó kezdeményezés volt, és nagyon jó távlatokat nyit meg, hogy az amerikai és a nemzetközi fél felé tájékoztassuk őket, hogy mi az Európai Parlament szerepe, és ennek a szakbizottságnak a szerepe. Hogy jegyezzem meg, hogy most képviselhettük azt, hogy milyen munkát végzünk itt általában a házban. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani, ön nagyon kitűnően vezette ezt a küldetést, és köszönöm mindenkinek, aki jelen volt az adminisztráció részéről, mert nagyon jól készítették elő ezt a találkozót, és nagyon jól kísértek minket. Azt állapítottuk meg, hogy az Európai Unió annak ellenére, hogy nagyon sok hiányossága van a válság miatt és más okoknál fogva, még mindig nagyon jól teljesítünk az USA-hoz képest. Hát ez nem volt meglepetés, de ami meglepetés volt, az az, hogy Amerikában mennyire elismerik azt, hogy van erről tudásunk mélyebb és alaposabb, mint nekik mindig elismerték, hogy mi vagyunk a jobb megoldás az ő amerikai megoldásukhoz képest. Ezen kívül azt is láttam, hogy vannak az USA-ban olyan szervezetek, nem emlékszem pontosan, hogy is hívták. A nők és ö, ö, üzleti területen részvevő nőknek a tanácsa? Az volt? Az volt? hogy mennyire érdekelte őket az, hogy kapcsolatokat építsenek ki velünk. Mert van egy olyan hálózatuk, amely az üzleti életen tevékenykedő nők számára tájékoztatást nyújt arról, hogy mi történik Európában. Öm, amellett, hogy már vannak kapcsolataink a nemzetközi szervezetekkel és az amerikai kormányjal, ők nyújtják a leg up to date információt arról, hogy hogy néz ki Európa most. Én azt gondolom, hogy ez a légkör nagyon fontos a transatlanti párbeszéd számára, hogy tegyünk egy kezdeményezés, sőt, én tulajdonképpen egy saját kezdeményezésű jelentést is szeretnék írni erről. arról, hogy a nemi aspektus hogy jelenik meg a transatlanti párbeszédben. Én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes időszak, a globalizáció egyre erősebb, az európai és az amerikai problémák egyre közelebb hozza a két kontinenst egymáshoz. Ez egy nyugati szociális modell. A gazdasági fejlődésről ugyanaz az elképzelésünk, a G20-as, a G8-asok találkozóin kialakult egy összefogás Amerika és Európa között, és én azt hiszem, hogy így erősebbé válnak a kötelékek. És másodszorban elnézés, hogy ennyire rohanok, de van egy orvosi időpontom a nemzetközi szervezeteket figyelembe véve engem lenyűgözött, hogy mennyire föl voltak készülve. Még a napi rendünket is ismerték, hogy mi foglalkoztat minket most. Én úgy gondolom, hogy tartanunk kell a kapcsolatot, és meg kell ismételnünk ezt a látogatást legközelebb is, mert nagyon jó benyomást keltettünk a politikáinkról és értékeinkről. Köszönöm szépen! Tack så mycket på det. Ehm. Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőséget. Tessék, szeretne valaki hozzászólni? Kurmai asszony. Sajnos bár a küldöttségnek tagja voltam, nem tudtam elutazni vele mert egy olyan szakbizottságban kellett részt vennem, ahol számít a szavazatom, és sajnos egy ilyen nagyon jó látogatáson sem tudtam ott lenni, ahol ön ott volt, és Rodi is. Rodi, támogatlak abban, hogy készítsél egy saját kezdeményezésű jelentést. A parlamentnek van egy hivatala Washingtonban, ez azt mutatja, hogy az elképzeléseinket nagyon jól népszerűsítjük. Persze jó lenne, hogyha a múlt héten, amilyen szakértői látogatást itt le sikerült megszervezni itt. Jó lenne, hogyha megint szerveznénk egy ilyen vitát, és megint meghívhatnánk az amerikaiakat. Lehet, hogy ősszel nagyon fontos lenne a milleniumi fejlesztési célokról, és másról beszélni. Már jártam néhány hónappal ezelőtt az USA-ban, és találkoztam Larry Pessy-val, az alelnökkel, és tényleg már akkor elmondták, hogy tudják, hogy fontos partnerek vagyunk, és hogy támogatást adhatunk globális szinten a nőknek. Úgyhogy jó lenne, ha megint eljöhetne ide, hogy fölmérjük, hogy mit is tehetünk. Azért volt nekem csalódás, hogy nem vettem részt a látogatáson. De mivel ez az utolsó napja, mint elnöknek, én nagyon sajnálom, hogy nem lesz már az elnökünk, kitűnő munkát végzett, remélem, hogy velünk marad, és hálásak vagyunk. Én szerencsés vagyok, mert már korábbról ismertem. Ön nagyon elkötelezett hölgy, és remélem, hogy a munkánkon belül önnek, alának asszony új munkaköröket találhatunk, és biztos, hogy az elnök úr támogatni fogja. Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy nincs más hozzászólás. Úgyhogy hagyd mondjam el önöknek, hát természetesen, hogyha egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk, akkor ez a következő munkaprogramunknak lesz a tárgya. Most azt tehetnénk, hogy egy levelet megfogalmazhatnánk, és az amerikai küldöttség elnökének e, illetve a parlament amerikai delegációja elnökének elküldhetnénk, és elmesélhetnénk, hogy mi jártunk az USA-ban, mi zajlott ott le a látogatás során, és itt tájékoztathatnánk a ház többi tagját arról, hogy mit értünk el. Na most azt hiszem, hogy ezt a napi rendi pontot akkor letudtuk. Maradt még egy kis időnk, mivel Redding biztos asszony csak 30-kor jön, úgyhogy most berekeztem az ülést, és 10 óra 30-kor találkozunk. Okay, welcome everybody. Uh, I'm... Üdvözlök mindenkit. Svédül fogok elnökölni, úgyhogy kérem mindenki vegye fel a fülhallgatóját. Tudom, de a svédem sokkal érthetőbb, és tudom, hogy amúgy is megértik eredetiben. Tehát mindenkit üdvözlök, és különösen Reding biztos asszonyt. Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott majd el. Nagyon fontos számunkra az, hogy ilyen eszmecserét folytathatunk önnel. Hiszen így szorosabbra fűzhetjük a kapcsolatot a bizottsággal. Ezen kívül nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság intézkedéseket tesz ön nagyon sok javaslatot adott be, amely alapján dolgozni fognak, például az áldozatok védelmére. Nagyon reméljük, hogy ezzel kapcsolatban előre haladunk. Mi természetesen a nemek esély egyenlőségre koncentrálunk, különösen itt az áldozatok védelmi csomagjában. Természetesen annak is örülünk, hogyha egy minden bebelefolyó stratégiát fogadnak el, és minden területen figyelembe veszik a nemmel kapcsolatos erőszak elleni harcot. Ezen kívül a jobb magánéleti és professzionális életi egyensúly megvalósítása nagyon fontos számunkra, hogy a szakmai élet mellett a nőknek a magánélete se sérüljön. Ez nagyon fontos számunkra is, és önök számára is. Ma délelőtt szavaztunk, megszavaztunk, az egyel nem régen is megszavaztunk egy egyelőbérezésről szóló csomagot. Ez nagyon fontos, hiszen ezen a területen régen nem léptünk előre, van egy irányelv ugyan, de ez eléggé régi már. Ez a szakbizottság úgy gondolja, hogy ezt meg kellene újítanunk, mert a nőket még mindig megkülönböztetik a munkaerőpiacon. Hogyha nagyon nagy a bérezések közötti egyenlőtlenség, akkor nyilvánvalóan ez negatívan hat a nők életére, nem tudnak annyira függetlenek lenni, és hosszú távon kihat a nyugdíjazásukra is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljött majd el, és ezzel meg is adnám ennek a szót, tessék. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is tudja, hogy ez a párbeszédi lehetőség esélyt nyújt arra, hogy figyelembe vegyük, hogy hogyan állunk most, és merre haladjunk a jövőben. Az elmúlt év tapasztalatai alapján. Én nagyra tartom ennek a szakbizottságának a munkáját, a nemi alapú politikákat nagyban előre segítik. Hogy említsek néhány témát? Az áldozatok védelme önök erősen támogatták az ezzel kapcsolatos irányelv megszületését, hogy minimális normákat vezessünk be. Megszavazták Parvanova és Jimenez asszony jelentését ezzel kapcsolatban. A triológuson is támogattak minket, úgyhogy nagyon jól haladunk előre. Én úgy gondolom, hogy egy egyensúlyt sikerült elérni a megszövegezésben. Köszönetet szeretnék mondani önöknek, a parlamentnek, hiszen a nemi alapon elkövetett erőszak áldozatainak védelmében nagyon nagy támogatást nyújtottak nekünk. Ez nagyon lényeges eleme a bizottság nemi esélyegyenlőségi stratégiájának. Ehhez hagy fűzzem hozzá, hogy már létezik egy jó eredmény a bűnügyi szabályzás területén, most az áldozatok védelmét a polgári jogban is meg kell valósítanunk. Önök tudják, hogy nem minden tagállamban van védelmi parancs az áldozatok védelmére, nem csak a bűnügyek felderítése területén, hanem a polgárjogban is szükség van erre minden egyes tagállamban, hogy ne csak a büntetőjogban, hanem a polgárjogban is megjelenjen ez. Én nagyon hálás vagyok Parvanova asszonynak, hogy elkötelezte magát, és hogy önök megszerveztek egy workshopot nem régen. Ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy megértsük, hogy ott az egyes tagállamokban hogyan néz ki a helyzet, és hogy hogyan működhetünk együtt, hogy átfogjuk összefogjuk az intézkedéseket. Egy veszélyben levő nőt nem nagyon érdekli az, hogy a nemzeti joganyagban milyen jogi lehetőségei vannak, egyszerűen védelmet akar. Ehhez joga van minden nőnek, úgyhogy köszönet ezért a workshopért, hiszen a jövőben az különbségeket ki kell egyenlítenünk a tagállamokban, hogy a nők védelmet élvezzenek. A női nemi szervek megcsonkítása. Hogy tájékoztassam önöket, hogy határon átnyúló projektek támogatására, szervezetek támogatására, amelyeknek célja, hogy a női nemi szervek megcsonkítás ellen harcoljanak, pénzügyi támogatást adtunk az idén. Tanulmányt készítettünk a jelenlegi helyzet és trendek felmérésére. Tudják, hogy nagyon sok gyakorlati példánk van, de ezek ilyen kis széttagozódott történetek a civil szervezetektől de nincs egy egységes térkép, amely felmérni, hogy a valóságban mi történik. Úgyhogy a Nemi Esélyegyelőségi Intézet dolgozik ezen, és az év második felében fogják ismertetni. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy eldönthessük, hogy a lányok elleni erőszaknak ezt az elfogadhatatlan formáját hogyan írthassuk ki. Azt hiszem, ezt nem tolerálhatjuk tovább. Ami a felső vezetésben levő nők helyzetét illeti, tudják, hogy a döntéshozatalban általában a nők részvételét nagyon támogatjuk. Tudjuk, vannak rá bizonyítékaink, hogy a nemek esélyegyenlősége gazdasági növekedést eredményez, és a nők gazdasági integrációja a felsővezetésben nagyon-nagyon fontos. Nem arról kell beszélnünk, hogy mi lenne, ha, hanem arról, hogy hogyan valósíthatjuk ezt meg. És Kraca 2011-es állásfoglalását, Intfeld asszony és Petikainen asszony 2012-es jelentését. Örömmel fogadtuk, önök azt kérték, hogy jogszabályokat javasoljunk, és meghallgattuk önöket. Egy konzultációt indítottunk be a széles közönség felé, ezek nagyon konkrét kérdéseket tartalmaznak. május végéig. Megpróbáljuk beazonosítani, hogy milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ezt a nemi megkülönböztetést ennek véget vethessünk. És majd még tájékoztatom önöket arról, hogy nyár után hogyan járunk el. Ami az anyasági szabadságot illeti. Ez eléggé frusztráló téma, nem? Gondolom mindenki előrelépést szeretne látni. Én együtt működtem az elmúlt három soros elnökséggel, hogy elősegítsem az előrelépést. El kell, hogy mondjam, hogy például a lengyel elnökség alatt volt egy különülés a miniszterek számára, és ez volt az egyetlen napirendi pont. Mindent megtettünk, amit lehetett. Még a passzárelvéd záradékot is bevezettük, ami lehetővé tenni, hogy ne csak az anyassági szabadságról, hanem a női léthez kapcsolódó másféle szabadságjogokról is szó essen. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy támogatja ezt. De szerintem nagyon kis erőfeszítést tesz a tanács, hogy megpróbáljon közeledni az Európai Parlament álláspontjához. Önök mit gondolnak? Mi lehet itt a megoldás? Hiszen a tárgyalás sok ellenére nem sikerült elérni azt, hogy a tanács ellenállását leszereljük. Another story, which is not a very happy... Van egy másik történet, vagy dolog, ami szintén nem túl uh, helyes, ez a, az egyenlő bánásmód irányelv 19-es cikke. A néhány tagállam politikai ellen állása miatt ezt elutasították, gátolták, annak ellenére, hogy az irányelvet zömében támogatták a házban, még hogyha konkrét esetekben néhány tagállamnak speciális felfogása is van. Az irányelvhez azonban egységes döntésre van szükség. A bizottság továbbra is igyekszik megvédeni az irányelv tervezetet. Támogatja az elnökségeket, amelyek mind technikai jellegű megbeszéléseket szerveznek az irányelvre. Ez ugye rendben is van, de az, hogy politikai értelemben gátolják az elfogadást, ez sajnos nem tűnt el. A férfi és nő fizetés különbsége. Az esélyegyenlőségi stratégia 2010-15 fontos része volt ez, és tudjuk, hogy az azonos bér a szerződésben is benne van, és a nők és férfiak egyenlő bánásmódja a foglalkoztatásban irányelvben is. Biztos vagyok abban, hogy ismerik a legutóbbi adatokat is. Csökken 17,6-ról 16,4%-ra különbség átlagban de vannak olyan országok, ahol a bérkülönbség továbbra is bővül. Tudjuk azt is, hogy ez egy rendkívül komplex probléma, különböző okai vannak. Nem lehet azt mondani általában, hogy, a fér, hogy azért van, mert a férfi többet ér, mint a nő. Ez is persze az egyik oka, de több szintű megközelítésre van szükség és minden szinten szorosan együttműködve kell a tagállamokkal, intézményekkel, szakszervezetekkel, munkáltatói szövetségekkel együttműködve kell ezt feloldjuk. Bauer Edith jelentésében megfelelő jelzéseket ad, a jó irányba mutató jelzéseket. Természetesen a meglévő szabályokat be kell tartani a bizottság a szerződés őreként nyomon követi, hogy a meglévő irányelvet helyesen alkalmazzák-e, vagy sem. És azt is, hogy hol vannak a hiányosságok. Egy jelentést fogok majd az irányelv végrehajtásáról közreadni, 2013-ban jelenik meg. A második dolog. A tudatosítás a figyelemfelhívás a legfontosabb munkavállalók, és érintett feleket tájékoztatni kell arról, hogy milyen fenntartásaink, aggodalmaink vannak. Nem szabad erről megfeledkezni. Ugye emlékszünk még a második európai azonos munkáért azonos bér napot, március másodika volt. Az idei tevékenységek között van az újságokban való reklámok megjelentetése, és van egy nagyon jópofa klip is, ami a nők és férfiak bérkülönbségének abszurditásait mutatja, ezt az interneten is rá lehet, meg lehet nézni. A bizottság kezdeményezésével a vállalatok figyelem felhívását is elindította, és különböző képzési tevékenységek támogatásával, vállalatok közti bevágyakorlatok cseréjével, az esélyegyenlőség, mint vállalati szempontú elemének köz, bevonásával a vállalatokat is tájékoztatjuk. Tájékoztatjuk a munkáltatói szövetségek tagjait, és ezzel már át is térek a harmadik nagyon fontos elemre, ez a bérek átláthatósága. Nyomon követjük azt is, hogy a különböző programok, mintaprojektek Portugáliában, Németországban és Ausztriában, ahol megfelelő átláthatóságot biztosító eszközöket is bevezettek, tehát nyomon követjük ezeknek a mintaprojekteknek az alakulását is. A tagállamok amelyek nemzeti well, all member states have presented stratégiájaikat be akarják mutatni, azokra természetesen minden lehetőség van, mert esetleg nem mindegyik mutatta be. A bizottság elemzi, értékeli a jelentéseket, és az eredményeket pedig hamarosan közre fogjuk adni. Hangsúlyozni szeretném, hogy az új állampolgár, állampolgárság és, és jogok programjába bevesszük a romákat is, eddig nem volt prioritás. A hozzáférhetőség, illetve a akadálymentesítés. Act in order to improve the... Az Európai Unió a belső piac a hozzáférhetőség kérdését továbbra is vizsgálja, nem csak a fogyatékosok, hanem az idősek a korosodó lakosság miatt az idősek és szolgáltatásokhoz, termékekhez való hozzáférését erősítenünk kell. Különböző lehetőségekkel, a mozgásszabadságot biztosító jogszabályokkal és vállalkozásbarát kezdeményezés. Two things. can... Két dolgot lehet a területen csinálni, hogyha akadálymentes környezetet biztosítunk a fogyatékosok és idősek számára, és ezzel párhuzamosan az európai ágazatokat ösztönözzük arra, hogy termékeket, szolgáltatásokat biztosítson, amelyekre egyre nagyobb szükség van, akkor az már nem csak a jogok kérdése, hanem a növekedés területére is kihat. Az utolsó dolog pedig egy örökzöld történet, eltűnt gyerekek eh, forró vonala. A harcot akkor kezdtem el, amikor a telekommunikációért felelős biztos voltam. Ott indítottam el az 116000 európai eltűnt gyerekek forró vonalát. Évek óta ösztönzöm, próbálom rábírni a tagállamokat arra, hogy végre működtessék a forró vonalat. Az a jó hír, hogy 17 tagállamban működik már ez a forró vonal, a rossz hír az az, hogy nem 27-ben. Továbbra is sürgetni fogom ezeket a tagállamokat, hogy mielőbb indítsák el ezt a forró vonalat. Igenis, kérem, felszólítom az összes érintett szereplőt, EU tagállamokat, nemzeti szabályozó testületeket, telekom szolgáltatókat és nem kormányzati szerveket egyaránt. Lesz konferencia is május végén, ami majd az összes érintett fél részvételével és a parlament meghívásával kerül megrendezésre természetesen. Köszönöm. A för det. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt természetesen hallani mindazt, amit a bizottság tervez, amit végez, jelenleg amivel foglalkozik. Megadom ezzel a képviselőknek a szót, Hannibal asszonynak először, hiszen ő az előadója a költségvetési kérdésekkel kapcsolatos résznek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek is, biztos asszony. Igen, átfogó összefoglalót hallottunk. Tudjuk, hogy elkötelezett a, az esélyegyenlőség kérdéseivel kapcsolatban is köszönjük is a támogatását, hatalmas munkáját. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy a témák szerint reagáljak Először a nők elleni erőszak az, ami ön is tudja, e szakbizottság hosszú ideje tartó témája is. A nemi alapú erőszak nagyon fontos probléma, nem tűnik el. Régóta elkötelezetten lépünk fel ellene, és nagyra értékeljük az ön munkáját etéren. Azt kérjük, már néhány éve óta, hogy mindenféle nők elleni erőszak formájára vonatkozóan javaslatot és átfogó stratégiát terjesztenek be. Tudom, hogy e felé tartanak, például az áldozat csomag is e felé mutat, ami nagyon jó, de mi azt szeretnénk, hogyha egy átfogó stratégia lenne a Stokholmi Akcióprogram értelmében. Ez alapvető prioritás számunkra a Nőjogi Szakbizottság számára. Idén és egészen a 2013-as munkaprogramunk végéig az marad. Ezzel összefügg az a kérdés is, amit ön a nők nemi megcsonkításával kapcsolatban említett, mint problémával. Látom, hogy folyik munka, kutatás, magas szintű kutatás és a transnacionális projektek támogatása is fontos, de rámutatnék arra, hogy az Európai Unió nagyon sokat tesz a téren, és volt a közelmúltban egy brit jelentés is, mivel én london képviselem, ahol ez egy óriási probléma, azt kérem, hogy meg kell azt is vizsgálni, hogy a saját határainkon belül mi történik, nem csak a világ többi részén. Ez egy rejtett probléma, és a, az érintett közösségek is gyakran láthatatlanok a tagállamainkban azt hiszem nagyon fontos, és tartozunk ezeknek a nőknek, hogy problémájukra továbbra is figyeljünk, dolgozzunk, kiterjesszük a munkát, hogy minden áldozatot, minden érintettet meg tudjunk védeni. A Daphne programot is megemlítenénk, amint ön is tudja, mindannyian tudjuk, hogy milyen eh, sikeres volt, milyen nagyra értékelt program. Remélem, hogy kapunk valamilyen fajta biztosítékot arra, hogy megvédik a DAFNE programot a költségvetési csökkentések idején is. És régóta vagyok-e szakbizottságban is tudom, hogy többször fenyegette ilyen költségcsökkentési veszély, de szeretném valahogy látni, hogy folytatódik a DAFNE program, sőt, hát többet is kellene, hogy kapjon, mert valóban elismerik, fantasztikusan jó munkát végeznek ennek keretében. A döntéshozatalban a nők a következő téma. Nagyra értékelem természetesen e területen végzett munkáját. Figyelmet keltett, felvé, ráirányította az érdeklődést erre a kérdésre. Akkor, amikor először bejelentette, nagy-Britániában óriási sláger lett a, a hírekben, nem ellenséges formában, és ez ösztönző volt, bátorító. Úgy vélték, hogy a jelenlegi helyzet nem elég jó, a legtöbb kommentátor például, talán a kormányt kivéve, de szinte mindenki más azt mondta, hogy igenis több nőt kellene bevonni. Ez fantasztikus, ez jó, nagyra értékeljük itt ezt a fajta nyitott ajtó megközelítést. Tudom, hogy folytatja a munkát, tudom, hogy nem ellenzi a mi kérésünket sem, és jó irányba megyünk. Döntéshozatallal kapcsolatban azt is biztosítani kell, hogy egyre több nő legyen a politikai döntéshozatalban. Ez persze javuló trend, de néhány tagállamban még mindig nem igazán jó a helyzet. Szerintem nálunk is ezt kellene tenni, nekünk a nőbizottságban. Választott intézményként. Megvan a magunk szerepe ebben. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megragadjuk a mostani pillanatot, és eh, ennek lendületével egyre több nő helyi önkormányzatokba, a jogalkotásba való bevonását ösztönözzük. Nagyon sok minden mást vetett fel. Ezzel kapcsolatban, ha megengedi, a férfi-nő közti fizetéskülönbség kérdését vetném, vagy említeném meg, erről beszéltünk ma már. Van egy jelentésünk is erről. A szakbizottságunk célja egyebek között a fizetéskülönbség csökkentése, nemek közti fizetés különbségének csökkentése, és szeretném, hogyha a bizottság is továbbra is tenne azért, hogy biztosítani lehessen férfiak és nők között igazságos fizetés legyen, és a fizetéskülönbség megszűnjön a nemi alapú fizetéskülönbség. Tudom, hogy ez komplex probléma én is, de szükség van arra, hogy foglalkozzunk ezzel, biztosítsuk továbbra is, hogy a férfiakat és nőket azonos bérrel díjazzák. Az átláthatóság a bérek terén is fontos. A, a vállalati példák, a vállalati eseteknek a nyomon követése, ahogy ön említette, szerintem nagyon jó dolog, hiszen a vállalatoknak is előnye lesz abból, ha nőket alkalmazza és azonos bérrel díjazza, és a társadalomnak is ez az előnyére szolgál. Ezt nem szabad elhajt, elhallgatni. A nők helyzetének lakos, javítása, a férfiak helyzetének lakosság, javítását is, az egész struktúra javítását jelenti. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Ezzel egyetértünk, a szakbizottságunk kellett egyetért ezzel, és mi is azon vagyunk, hogy minél előbb megszűnjön a férfiak és nők fizetésbeli különbsége. A romák örülnék, hogyha megnyílna a kezdeményezésük, és más etnikai csoportokra is kiterjedne. Hiszen nem csak Nagy-Britániában probléma ez, nagyon sok más európai országban vannak olyan emberek, amely, akik a világ egyéb részéről jöttek, és feszültségek, nehézségek vannak nagyon gyakran abban, hogy ezek a közösségek hogyan tudnak élni a választott országukban. A kezdeményezés, amit a romákra indítottak, szerintem kiváló, és azt szeretném, hogyha más etnikai közösségekre is kiterjesztenék. Felvetném továbbá az apai szülési szabadság kérdését. Az apák szülési szabadságának irányelvét ön is említette, talán ezért is. Nos, eltéren Szeretném tudni, hogy hol tartunk. Tulajdonképpen csak ennyit vetettem volna fel, és köszönöm, hogy beszámolt a bizottság előtt. Eh, köszönöm szépen. Most pedig az, a képviselőknek adom meg a szót. Tudom, hogy többen kértek szót. Valóban nagyon nagy érdeklődés van e kérdések iránt, amivel eh, a napot kezdtük ma. Éppen ezért úgy gondolom, hogy korlátozott idő, két perc a koordinátoroknak, ők kapnak elsőként szót, és eh, úgy gondolom, hogy mindenkinek tartani kell magát az időhöz, és csak így marad idő arra, hogy válaszolt és halljunk. A koordinátorok tehát először is a különböző frakciók részéről a normál szokásos sorrendben Először az EPP képviselője. No. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök asszony, először is köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen ezt a beszámolót, amely igen széles körű volt, és gratulálok a már a már elvégzett munkához számíthat a támogatásunkra. Egy-két kérdéssel érnék négy témában. Az első a nők elleni erőszak. Hiányoznak az adatok, ez egyértelmű, nem lehet összehasonlítani eh, ezeket az adatokat, illetve nem lehet hozzájuk férni, és eh, azt szorgalmaznám, hogy a bizottság lépjen ebben a témában, tehát a statisztikák létrehozásában, és ez operatív módon működjön is. Nagyon fontos lenne az, hogy a alapjogi ügynökséggel, illetve az egyenlőségi intézettel is közösen dolgozzunk, és valóban egy összehasonlítható elemzés készülhessen 2013-ban. Aztán a nők helyzete a közigazgatásban. Nem tudom, hogy a felmérések alapján mi fog történni, folytatják-e ezt majd, vagy nem. Kérdésem, hogy az országok szintjén hogyan lehetne közzé adni ezeket az eredményeket, és így aztán végül jogalkotási lépéseket tenni. A harmadik kérdés a bérezésben felmerülő különbség. Itt is 2013-ban statisztikát szeretnénk látni, és tudni szeretném, hogy a bizottság hogyan kívánja az információhoz való hozzáférés akadályait elhárítani, különösen a magánvállalkozásokra gondolok, akiknek nem kell adatokat szolgáltatni. A Bauer jelentés alapján kérdezem, hogy hogyan kívánják nyomon követni a javaslatokat, a 2006 per 56-os törvény 56-os cikkét hogyan kívánják nyomon követni, illetve hogyan lehetne tovább csökkenteni a nők és a férfiak közötti bérezési különbséget. És végül még, még egy utolsó kérdés. 2010-ben a bizottság föl mérte, hogy 26 különböző területen nem érvényesül, nem lehet a jogokat érvényesíteni, milyen lépéseket kívánok foganatosítani. Köszönöm, Tomszon asszony. Köszönöm szépen, biztos, úr, biztos asszony. Én is köszönöm ezt a nagyon átfogó jelentést. Én kicsit optimistább lettem ezáltal, mert úgy érzem, hogy jelenleg a társadalom a megfelelő irányba halad. Tegnap egy meg konferencia hívott meg a Löveni Egyetem, 29 női 29 férfi felszólaló van, két napos konferenciában egyetlen egy női, női előadó sincsen, tehát jelenleg nagyon nehéz a helyzet, és ezért üdvözlöm az női egyenjogúság területén tett erőfeszítéseit. Örülök annak is, hogy nem a ha, hanem a hogyan tette a hangsúlyt, hogyan fogunk jogszabályokat hozni, a nők a felső vezetésben, a nők a döntéshozatalban témában. Van-e erre valamilyen akcióterve, cselekvési terve? Erről kitérne egy kicsit bővebben. Bár tudom, hogy ez a munka még nem zárult le. Ezt azonban várjuk, illetve várjuk a tagállami véleményeket, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió fellépjen ezen a területen, különösen a jelenlegi helyzetben, amikor inkább a válsággal foglalkozunk, mint a férfiak és a nők esélyegyenlőségével. Ami az átláthatóságot és a bérkülönbségeket illeti, nagyon fontosnak tartom azt, hogy kevés számú vállalkozással számoljunk, hiszen a, Európában nagyon sok a KKV, az én országomban például a nők 90%-a a magánszektorban dolgozik, 35, foglalk, 35 munkavállalónál kevesebb dolgoznak, tehát hogyha a megmaradunk a jelenlegi statisztikai küszöböknél, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon kis számú vállalkozásra fog kitérni a jogszabály, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk a KKV-kra, hiszen ezek képezik az európai gazdaság ö, jövőjét, motorját. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Párvanova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Reding asszony a kötelezettségvállalását, a beszámolóját, és valóban nagyon kitartóan eljár a szakbizottsági üléseinkre, megosztja velünk a véleményét. Bizonyára ön is látja, hogy ilyen szoros együttműködés keretében jelentős lépéseket tettünk. Ezért gratulálok önnek a személyes kötelezettségvállalásához is. Támogatja, támogatta a trialógus során azt a csapatot, amely az irányelvvel foglalkozott, és gondolom, hogy a polgári e, európai védelmi parancs keretében ugyanez lesz a helyzet. A bizottsági szakértőkkel közösen dolgozunk, és jó javaslatot szeretnénk kialakítani a elképzeléseinket szeretnénk körvonalazni, és nagy lépést tenni a megfelelő irányba, különösen az áldozatok védelmét illetően, illetve a nők elleni erőszak területén. Egyes eseteket szeretnénk megnézni, nem csak anonim dossziékat látni. Mindemellett azt is el kell mondani, hogy minden, amit a két jogszabályban megpróbálunk megvalósítani, mind kapcsolódik a tudatosító, tájékoztató kampányokhoz, a civil szervezetekhez, és ön támogatására számítunk, megfelelő költségvetésre, annak érdekében, hogy a civil szervezetek valóban lehetőséget kapjanak arra, hogy együttműködjenek a nemzeti hatóságokkal, és meglegyen az a pénzügyi támogatás számukra, amelyel a tevékenységeiket fejleszthetik, ismerté válhatnak a tagállamokban, illetve az áldozatok is megismerhetik őket, és végül is a végcéljaikat elérjék. Van egy kérdésem is az Európa Tanács egyezmény kapcsán. Már a ratifikáció, illetve aláírás fázisában van ez. Mik a tervei az Európai Unió részéről? Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Prant asszony, Cornelis asszony helyett kapja meg a szót. Üdvözlöm az alelnök asszonyt. Van egy-két kérdésem, illetve reagálnék is egy-két gondolatra, amelyet felvetett. Először is az egyenlő bérezés azt mondta, hogy megfelelő irányba mutat a jelentés. Nos, a jelentés nem csak a megfelelő irányba mutat, hanem önre is. Megemlítette az átláthatóságot, amely kulcsfontosságú részét képezi a jelentésnek. Azt gondolom, hogy jobb jogalkotási keretre van szükség, nem említett meg egy országot, mert nem Európai Uniós tagállam, de azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes ország, Svájcról van szó. Az átláthatóság, illetve az egyenlő bérezés tekintetében nagyon érdekes modellt ad ez az ország, illetve a migrációs háttérből érkezőket is jobban magába foglalja, tehát ez egy szélesebb körű modell. Megvannak a bizonyítékaink, nem tudom, hogy szükség van-e még különböző tanulmányokra, szerintem az 57-es római szerződésnek eleget kellene már végre tennünk, és az átláthatóság mellett természetesen a jogi keret megerősítése is nagyon fontos, és minden, ami benne van a jelentésben, nagyon sok nő valóban önre számít arra, hogy bátran meghozza a szükséges döntéseket, az egyenlőbérezés tekintetében nem csak ön az egyetlen szereplő, és ezt tudjuk, nagyon sok területen harcolunk, például a német Bundestagban, de vannak azonban olyan aspektusok, amelyek önhöz tartoznak, a jogi eljárások, szankciók, stb. Ami önhöz tartozik, ott kérjük, hogy lépjen, hiszen nagyon rossz lenne az, hogyha az lenne a válasz, hogy semmilyen jogi változtatást nem irányoz elő a következő időszakra. Aztán nagyon röviden még egy gondolat, lesz egy, ami a következő bizottságot illeti, ezzel kapcsolatos a pitekainen jelentés, egy jó jelentés ez, nem tudom, hogy hogyan próbálnak paritást elérni a következő bizottságban, hiszen ez ebben már most lépni kellene. Ami pedig a reklámokat illeti, nagyon sok olyan reklámot látok, amely nem megfelelő irányba halad. Eddig a jogszabályból kimaradt ez a téma, de lehet, hogy itt lenne az ideje ezt átgondolni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, jönnek ennek is asszonyi a szó. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, hogy mindannyian nagyra értékeljük a látogatásait és a munkáját ezen a területen. Egyszer azt mondta, hogy más bizottságok, más biztosok figyelmét is föl kell hívni erre a témára. Valóban ez jó ötlet lenne más biztosokat is meghívni. Ami az Európai Védelmi Parancsot illeti, nagyon örülök, hogy ez végül is megvalósult, és tetszik a büntetőjog, illetve a, a civil polgárjogi aspektus is, az, azonban még van teendőnk ezen a területen. Nem szabad elfejteni, hogy különböző tagállamokról van szó, és ezeket a különbségeket tiszteletben kell tartani, hiszen néha leragadunk bizonyos területeken, aztán máskor pedig olyan területekre lépünk be, ahova nem kellene. Vannak azonban olyan kérdések, ahol valóban ahol valóban a nők hangját hallatni kell, gondolok itt a női nemi szervek megcsonkítására, vagy a kényszerházasságokra, Tegnap a koordinátori ülésen beszéltünk a kamerun, illetve afrikai leszbikusok helyzetére, a kollektív nemi erőszakot gyakorolják, nos ezen a területen is lépni kellene. Colleague uh, got a, made a slight mistake, but that's to be expected since she's not in the government. Nos, a Kamerun esetében azt lát, Kam- Kamerun a Egyesült Királyságban átmeneti kvótákat szeretne látni, Valóban ez egy tagállami kérdés, mármint hogy a kótarendszer, és erre akkor kell kitérni, hogyha szükség van rá. Az oktatás, illetve a nők jogokkal való felhatalmazása, felhatalmazása területén valóban még lépésekre van szükség. Az anyasági szabadsággal ugyanez a helyzet. Aztán három megjegyzésem még lenne. A nem kötelező tagállami szintű és, és rugalmas ezekről a területekről. Azt hiszem, hogy jó lenne munkacsoportot felállítani, tehát hogy ezekkel az aspektusokkal foglalkozunk, kb. 8 8 képviselővel összeülni, és megnézni, hogy melyek azok a területek, amelyekkel a tanácsban összeütköztünk, és meg kell nézni, hogy mit tudunk föladni, tehát hogyan, hogyan lehet egy kicsit alkudozni ezen a területen. Mm Látom, hogy lejár az időm. Azt hiszem, hogy ebben az irányelvben nagyon sok jó dolog van, és muszáj lenne ezeket megtartani. Ami pedig az elveszett gyermekeket illeti, igen, azt hiszem, hogy itt az Egyesült Királyság jó példával jár elő. Köszönöm. Oké, eh, istället för koordinátor Köszönöm. Katika Liotard kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Szeretnék eh, biztos asszony én is először köszönetet mondani, hogy eljött eh, és beszél velünk. Elmondanám, hogy 2012 az az év, ami az aktív korosodás és a generációk szolidaritásának eh, éve, remélem mindenki tudja, csak elmondtam. A munkaerőpiacon nagyon sok nő van, idősebb nők, azonban még mindig rosszabb helyzetben vannak, ezt ön is jelezte. A fizetéskülönbség férfiak és nők között, valamint az, hogy nagyon sok nő még ennél is több diszkriminációval szembesül a munkavilágában. Ebből hátránya származik a nyugdíjjogosultságok felhalmozásában, sokkal hamarabb kerülnek aktív élet mellett szegénységbe a nők. Az európai politikáknak fel kell tudni fogni ezeket a az első pillérbeli eszközeivel ezeket a veszélyeket, illetve a nőknek megfelelő alternatívát kívánni. Nagyon jó, az élet, fel kell lépni az életkor, életkorbeli diszkrimináció ellen, de úgy gondolom, hogy erre vonatkozó politikát is ki kell alakítani. Nagyon sokan nem, nagyon sok nő nem elégedett az életkorbeli diszkrimináció csökkentésében. Hogyan lehet tehát ezt a kérdést még inkább megoldani, tehát az idősebb nők szempontjából hogyan lehet még igazságosabbá tenni a munkaerőpiacot. Nagyon sok nőt sújt a nemi alapú sztereotípia is. A kollégám Brit Svensson egy jelentést is írt erről. Szeretném megkérdezni, hogy mi történt a jelentés elfogadása óta. Írásos kérelmet is írtam minden főigazgatóság számára, de kíváncsi vagyok a válaszára. Konkrétan az, hogy az ön szempontjából a következő időszak alatt mit lehet tenni annak érdekében, hogy minden szakpolitikai területen a bizottsági javaslatokat felvegyék, és minden területen leküzdjék egyrészt a nemi alapú diszkriminációt, másrészt pedig az idősebb nők diszkriminációját. Köszönöm, és most pedig Gurmai asszony kapja meg a szót, és aztán Boszkút asszony. Köszönöm szépen. Kedves Vivian, szeretnék három kérdésre koncentrálni. A kollégáim már említették, <clears throat> szeretném tudni, hogy a 2013-as program tervezet mikor készül el. Tehát először is a felső vezetésben a nők száma. Igen, jó lenne, ha lenne egy kötelező érvényű jogalkotás. Ez ne csak kvótákat írjon elő, hanem hatékony intézkedéseket is te említetted a megfelelő intézkedéseket, szeretném tudni, hogy pontosan mikről van szó. Mindenki körülöttem gyerekkorom óta harcol a kvótákért, most pedig jó partner találtunk, úgyhogy mindenki számára jó lenne ez, nagyon hálás vagyok. Ami a fiatalok munkanélküliségét illeti. Az Európai Szocialista Pártnak és a nőknek van egy szlogenje, az én jövőm a te jövőd. Ezt az osztrák és a finn modellen alapul, egy új lehetőség a fiatalok számára, ami azt biztosítaná, hogy minden fiatal amikor kilép az oktatási rendszerből, négy hónapon belül lehetőséget kapjon alkalmazásra vagy továbbképzésről. Itt több mint 5 milliárd euróról beszélünk, de jó lenne, ha több fiatal térne el ez a kezdeményezés. Nagyon fontos ez a kérdés. Aztán 2009-ben a nők kereskedelmét illetően úgy döntöttek, hogy a fő sporteseményeket kihasználják, hogy ezeken tájékoztassák a nagy, nagy közönséget. Europol, Eurojust mind fölveszték a harcot az emberkereskedelemmel. Egyébként júniustól a futballvilágbajnokságon és a londoni olimpián is mindent megteszünk annak érdekében, hogy felhívjuk a nagy közönség figyelmét arra, hogy a nők kereskedelme és a, szok, és a szexuális kizsákmányolás, mint ahogy azt az igazságügyi miniszterek tanácsa is említette, nagyon fontos. Igazán be kell tűltanunk most már a prostitúciót. Köszönöm, hogy eljött ide, és köszönöm az együttműködését. Elnök, Köszönöm szépen. Boszkurt asszony, aztán Járóka asszony. Thank you, Chair. Uh, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm, Reding biztos asszony. Három dolgot szeretem volna említeni. Az első, az áldozatok védelmének csomagja. A parlamentnek megfelelően végre a nemi alapú erőszak ellen felveszik a harcot. Örömmel hallottam, hogy ön is fontosnak tartja ezt. A kérdésem a következő. Az Európai Bizottság támogatja a parlament javaslatát, különösen a prevenciós intézkedéseket illetően, illetve a nem erőszak áldozatainak speciális szükségleteit figyelembe véve. Második kérdésem a női nemi szervek megcsonkítása. Ön említette lesz erről egy tanulmány 2013-ban a bizottság intézkedéseket tesz majd. Mikor dolgoznak ki egy páneurópai stratégiát 2013-ban? Végül az új Európa tanácsi konvenció, amely ebben a témában született, ezt most lehet ratifikálni. Önök mit gondolnak erről, hogy az EU ratifikálja -e ezt, és az EU felkészíti a parlamentet erre a folyamatra. Köszönöm. Külön érmet kap Boszkurt asszony, hogy betartotta a hozzászólási időt. Vagy beírom a naplómba, vagy átadjam ennek. Most pedig szeretném megadni a szót Járóka asszonynak és Cseskova asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönjük a lelnök asszonynak, hogy a depriváció témáját napirenden tartja. A roma kérdések más politikába való beillesztése nagyon fontos számunkra. Szeretnénk, hogyha a mezőgazdaságtól kezd az önkéntesség politikájában mindenben részt kapna a roma aspektus. A kérdéseim a következők. mivel a roma intézkedési terv utolsó fázisába jutottunk, ő mit gondol? Az ingadozó költségvetések a depriváció elleni harcban pénzügyi csökkentéseket okoznak-e? Második kérdés. A mi érvünk az, hogy a Róma európai stratégia most a válságban kiinduló pont kell, hogy legyen a 40 millió ember számára, akiket elsődlegesen érintett ennek a hulláma, és önök a fai gyűlölet ellen levő ö, jogszabályokat hogyan akarják felfrissíteni, hiszen egyre terjed a romák elleni fellépések száma, és hogyan próbálják a pénzügyi minisz, ö, monitorozást és az SRA-t erősíteni. És az elmúlt években a három intézmény elkötelezte magát, de erősíteni kell az együttműködést. Biztosítanunk kell, hogy sikeresek legyünk. Amikor a nők döntéshozatali kapacitásáról beszél, akkor emlékeztetnem kell, hogy a depriváció elleni programok csak akkor működhetnek, ha jó vezetőket választanak. Fiatal nőket, akik meg tudják mozgatni a közösségeket, nem csak beszélnek. Úgyhogy ön, mint ö, szerep mint, mint követendő példa. Nagyon, nagyon nagyra értékelendő a szerepe. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Cseskova asszony. Aztán Merlin asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy eljött ide ma. Én a kvótákról fogok beszélni, és arról, hogy az igazgató tanácsokban és a felső vezetésben hogyan vehetnek részt a nők. A cseh köztársaságban, hazámban ez a vita most nagyon nagy indulatokat kavar. A KKV-kben egyszerűen nem lehet már azzal terhelni ezeket a vállalkozásokat, hogy ilyen merev női kvótákat érünk elő nekik. Ezek kis vállalkozások, és néha egyfős társaságok. Lehet, hogy női vezetője van egy ilyen kávénak, de hogyha ilyen kvótákat terhelünk rájuk, akkor még inkább megnehezítjük az adminisztrációs kötelezettségeket. Ezen kívül, ami a nagy cégeket illeti, ahol az eltérő attól függ, hogy melyik tagállamokban, melyik tagállamban mi minősül nagyvállalkozásnak. Ha számukra aláírjuk a női kvótákat, és csak papíron tesszük ezt, és egyszerűen kirakat nőket állítanak ezeknek a cégeknek az évére, akkor megint nem érünk ezzel semmit. Úgyhogy szeretnék önnek köszönetet mondani, hogy kezdeményezte az esélyegyenlőségi programon a női felsővezetők arányát, de azt is szeretném kérni, hogy a gyakorlati intézkedéseket is kövessék figyelemmel. Hangsúlyozzák azt, hogy mennyire fontos egyrészt a családi élet, másrészt a szakmai életnek az egyensúlya a nők számára annak érdekében, hogy a nők a jövőben is felsővezetésként valóban tudjanak tevékenykedni és ne kelljen félbeszakítaniuk a szakmai pályafutásukat, amikor gyermeket szülnek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Koch Merlin asszony. És ha megkérhetném, akkor kérem lassabban szóljanak hozzá, mert azt az üzenetet kaptam a tolmácsoktól, hogy túl gyorsak. Én tudom, hogy két perc nem sok idő, de azért próbálják, meg legyenek szívesek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm Redding asszony, hogy ellátogatott ide ma hozzánk, hiszen támogatjuk a kvóták harcában Különösen anyaországomban, Németországban ez egy nagyon sürgős kérdés. Kérem, hogy legyen keménykező ez ügyben. Még egy kérdést szeretnék felvenni. Ma szavaztunk itt a FEM szakbizottságban az alkalmazottakra vonatkozó szabályzatot illetően. Holnap a jogi szakbizottságban szavazunk erről. És az intézmények alkalmazottainak nagy része nő, de minél feljebb haladunk a ranglétrán, sajnos ez az arány egyre kisebb lesz. És nyilván nagyon sok intézkedés van már arra, hogy a szakmai és magánéletet kibékítsük, de azoknak a száma, akik kihasználják ezeket a lehetőséget, 80%-ban nők. Ez pedig azt jelenti például, hogyha anyasági ö, szabadságra mennek, akkor félbeszakítja a szakmai karrierüket, mert nem veszik ezt igénybe a férfiak. Úgyhogy mi nagyon tudatában vagyunk annak, hogy nincs elég költségvetés a személyzeti szabályzatra. De hát van egy politikai kötelezettségünk a szülői szabadságot illetően. Ha ezt várjuk el a tagállamoktól, akkor nekünk is így kell lépnünk. Mi át akarjuk szervezni a szülői szabadságot. Úgy szavaztunk, hogy a 900 valahány euró helyett, ami a szülői szabadsággal jár havonta, persze függően kicsit attól, hogy ez egy sokkoló arány, hogyha figyelembe veszük, hogy mi az átlagos fizetés havonta. Mi azt kértük, hogy maximumhoz közelítsük ezt az összeget, ami gyakorlatilag megfelelne annak, hogy egy új szülő milyen költségekkel szembesül. Úgyhogy én szeretném a támogatását ezt kérni, a bizottság, hogy támogassa az ilyen intézkedéseket. Elnök, köszönöm szépen, és van még egy hozzászólásunk. Zaborszka asszony, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök asszony, köszönöm szépen a megjegyzéseit, de azt hiszem, hogy az ön kérdésére senki nem válaszolt, hogy hogyan látjuk az anyasági irányelv folytatását. Nos, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet bizonyos országokban, ahol a nők, a terhes, várandós nők védelme nem, nem jó, nem kielégítő, és ez nagyon sajnálatos, különösen azon nők esetében, akik ebben a helyzetben találják magukat. Sajnos Esztrel asszony nincs itt. Nem tudom, hogy eljárás jogilag nem lenne jobb, hogyha egy új szöveget hoznánk létre, tehát egy új irányelv szöveget, ahol megemlíthetnénk az apasági szabadságot is, de természetesen a címét is meg kellene változtatni ennek az irányelvnek, hiszen hogyha az apasági szabadságról beszélünk, akkor, akkor nem a várandós nők munkahelyi védelméről kell, hogy szóljon ez a szöveg. Nem látok nem látok más megoldást, szerintem csak így lehet kilábolni a jelenlegi zsákutcából. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Nekem is ez jutott az eszembe, ami önnek. Tudom, hogy Estrella asszony nincs itt, de talán már tudja, biztos asszony, hogy nagyon sokat tárgyaltunk nagyon sok soros elnökséggel, a Dán és a lengyel elnökséggel is, és Esztrella asszony és én egy egyértelmű levelet küldtünk a Dán elnökségnek, amelyben lefektettük, hogy persze szívesen megvitatjuk ezeket a kérdéseket, és segítjük a munkájukat, tehát mindent megtettünk, hogy konstruktívak legyünk, de megértjük azt is, hogy vannak nehézségek ezen a területen. Csak hogy egy olyan választ kaptunk, amely azt mondja, a Dán elnökség igen, örül, nagyon örülnek annak, hogy ez a szakbizottság foglalkozik ezzel a témával, és előre haladunk. De igazából semmi más nem mond. Hát én azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra, hogy megpróbáljunk előhaladást elérni egy ilyen helyzetben, ahol a tanács blokkol. Reding asszony. Köszönöm, elnök úr. Dióhéj van. Az anyasági, apasági szabadságot illetően. Nagyon nehéz az apasági szabadságról beszélni, ha még az anyaságit sem tudjuk megoldani. Úgyhogy a parlament jelezte, hogy rugalmasak. A Dán elnökség jelezte, hogy a miniszterek tanácsához is elviszi ezt a kérdést. Megpróbálok megint nyomást gyakorolni a Dán elnökségre. Minden alkalommal, amikor látom a Dán minisztereket, vagy elmegyek egy tanácsra, akkor mindig felhozom ezt a témát, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nem túl receptívek a tanács részéről, úgyhogy majd meglátom, hogy mit tehetek. Én azt szeretném, hogyha mind a két fél visszaülhetne a tárgyalóasztalhoz. Hogy ki hol mit adhatna fel és ahogy Zaborszka asszony is mondta, akkor tudunk rátérni az általa beterjesztett javaslatra. Jelenleg se asztal nincs, se emberek, akik körülötte üljenek. Ami a programokat illeti. Tudják, hogy az új több éves pénzügyi keretben 2014-től 2021-ig hat program kettő program alakul át. Az egyik a jogok és állampolgárság programja, a másik pedig az igazságügyi program. Ez azt jelenti, hogy az korábbi hat kategória elnevezése eltűnik, de a célkitűzések nem, a pénzügyi keret is körülbelül ugyanannyi, tehát sikerült eddig megőriznem a finanszírozási keretet. Csak hogy mivel vagy igazságügyi biztos vagyok, ezt a pénzt is használhatom például a nők elleni erőszak elleni harcra. Tehát a két új programban finanszírozást fognak kapni ezek a témák. Például az igazságügyi témában az áldozatok jogaira nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, hiszen az áldozatok jogai általában a nőket érinti ez a témakör. Az elnevezések változnak, összevontunk intézkedéseket, egyszerűsítettük a támogatásokat, a asszony, és ez elvisz engem oda, hogy milyen politikai szükségleteket látunk még, amíg előre haladunk. Például a romák esetében. Elkezdtem foglalkozni a roma kérdéssel. De nem volt elég költségvetésünk, hogy valós megoldásokat találjunk. És ami nagyon fontos számunkra, az, hogy a rugalmasság érvényesüljön. Tehát a bizottság vagy parlament hirtelen azt gondolja, most fölmerült egy probléma, most lépnünk kell, akkor azt meg tudják tenni. Ez egy olyan lecka, amit megtanultunk abból, amikor ez lehetetlenné vált a roma kérdés finanszírozása során. Azért, mert nagyon merev volt a rendszer. Úgyhogy ne aggódjanak a civil szervezetek, különösen a határon átnyúló szervezetek témája napirenden szerepel, és folytatjuk az intézkedéseket. Now, uh, the uh, FGM. Ami az FTM-et illeti. Úgy látjuk, hogy ezt a térképet az Európán belül kell, Európa egészen számára kell meg rajzolnunk, természetesen nem feledkezhetünk el a külső területekről, és a biztos, a fejlesztési biztos, és a sürgősségi támogatásokért felelős biztos nyilvánvalóan ezt is mindig napi renden tartja. De hát ami, az a probléma, amit nekünk kell megoldani, az egy Európán belüli és Európa egészét átfogó probléma, ezért nagyon fontos, hogy a térképet megkapjuk az intézettől. Hogy tudjuk, hogy hol akut a helyzet. Mondjuk én nem láttam még a jelentést, a brit jelentést, és eh, te sem, Polina? De add át nekünk majd, küld el valahogy a jelentést, hogy lássuk mi is. Nem kell párhuzamosan csinálni ugyanazt a munkát. Ha már valahol valamit megcsinálunk, akkor megnézzük, hogy hogyan lehet integrálni a saját eredményeinkbe. Általában véve az erőszak kérdése a két intézet együttműködik. A kezdet kezdetétől azt kértem Jenától is, hogy segítsenek Vilniusnak, hogy Vilnius elindulhasson. Vilnius most jól van, jól dolgozik, mint egy 40 alkalmazottja van már, és nagyon érdekes eredményeket kezd produkálni az esélyegyenlőség kérdésében, és 2013 az egy sorsválasztó, vízválasztó lesz azt kérjük az összes ügynökségtől, hogy ne csinálják párhuzamosan ugyanazokat a dolgokat, működjenek együtt, mert hát eltérő kapacitásokkal dolgoznak, de ha együtt működnek, akkor sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak lesznek, és az eredményük is az jobb lesz. Nos, tehát pont ezt csinálják jelenleg. Egyetértek persze azzal is, hogy például a az Esélyegyenlőségi Intézet nem a bizottság, vagy a biztos intézete, vagy a szakbizottság intézete. Nem. Ez a bizottság az EU bizottság egészének az összes szakpolitikai területet kiszolgálva dolgozik. Tehát nem közvetlenül és kizárólag az esélyegyenlőséggel kapcsolatos. Például az éghajlatváltozáson is dolgoznak, és annak nőkre való hatásáról elhangzott javaslatot, amit már tulajdonképpen az elnöke való reggelinél is említettél, mégpedig azt, hogy ne csak egy biztos feleljen, hanem az összes, az összes biztos aláírta a kartát, azaz az összes biztos felel az esélyegyenlőségi kérdésekért, és így van néhány kérdés más biztos hatáskörébe is tartozik. A szegénység az ifjúsági munkanélküliség, meg az összes többiről is említhetnénk, úgyhogy kérem, elnök úr, nyugodtan hívjon meg más biztosokat is, hogy beszéljenek saját szakterületükről, portfóliójukról, és az ilyen beszélgetésekkel tudatosíthatják önök is a biztosokban a nők helyzetéről és álláspontjáról. A Május végéig tart a közvita. és egymásnak ellentmondó álláspontok érkeztek eddig be a roma ügyel kapcsolatban. Valóban ez egy konfliktusos tartalmú, tartalom. De majd, ha mindent begyűjtöttünk, akkor május végén elkészül az elem, illetve elkészítjük az elemzést, és akkor azt fogom javasolni, hogy ősszel induljon el egy akció, ezt javaslom majd a biztosoknak, és szeretném, hogyha ez egy jogi aktus lenne. És az önök segítségére persze szükségem lesz ehhez nem, nem akarok sárközi, sárközihez hasonlóan kétségbe esetten kérni, de tényleg szükségem van az önök segítségére, mert minden biztossal, akivel csak találkoznak, azokkal beszéljenek, és mondják el, hogy mennyire fontos ez a parlament számára. Én tudom, de hogyha valahol valamely biztossal találkoznak, akkor mondják, hogy a nők mennyire fontosak a, a vezető posztokban, és a parlamenten belül is akkor ezt a kvótákat valahogy érvényesíteni kell. És ezzel már vissza is értem az alkalmazotti jogszabályokhoz. Meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottságon belül a kiegyensúlyozott nemek a, a, illetve a nemek kiegyensúlyozott aránya aktualitás, és mindig rajta van a napi renden. Majdnem célba értünk már, majdnem. A középszinten például 30% a bizottságon az arány. Most nincsenek nálam számok, de szerintem már olyan 27-28%-on vagyunk, 28%-on már közel, tehát a nők aránya javul, jól, jól, bár nincsenek itt az adatok, mint mondtam. Sőt, van egy ilyen brossúra is, amit az érdeklődők számára csináltunk, hogy lehessen látni, hogy hol tartunk, mi a trend, és remélem, hogy a csúcsvezetőségben is egyre több nő lesz. Ez persze van olyan főigazgatóság, aminek negatív imázsa van, mert ott a férfiakat nyomják el, van olyan, ahol 60%-os a, a nők aránya a középszintű vezetésben, és 80%-os a csúcsvezetőségben, és ez sem tisztességes. De ez is csak azt mutatja, hogyha, hogy, hogyha az ember akar, akkor talál tehetséges nőket. Igazából az egész az attól függ, hogy akarunk-e találni ilyen nőket. Mert nyilvánvalóan a szakképzett nőket, a megfelelőeket akarjuk segíteni, nem pedig azt rakjuk, hogy csak oda rakjanak egy nőt azért, mert kell egy nő. Az túlhaladott lenne. Azt kell nézni, hogy a nagyon szakképzett nő kerüljön oda, és ne diszkrimináljuk a férfiakat se, azért, mert úgy döntöttünk, hogy most a nőket promováljuk. a A roma kérdés nagyon nehéz. Az a tény, hogy a miniszterelnök, miniszterelnökök kötelezettséget vállaltak arra, hogy roma stratégiát bevezetnek, ez lehetővé teszi számunkra, hogy kérhetjük tőlük, számon kérhetjük. Már majdnem befejeztük az egész probléma elemzését. Tulajdonképpen hetek kérdése, hogy megfelelő nemzeti stratégiák és az elemzések megszülessenek. És akkor persze nyomon kell követni, és lehetőség is lesz majd arra, hogy a forrásokat biztosítsuk, hogy megfelelő irányba terelhessük de ezek ugye nemzeti roma stratégiák, ami azt jelenti, hogy a végrehajtás, az, hogy megcsináljanak dolgot az integrációba, az iskola, stb. stb., az a nemzeti hatóságok felelőssége. Az egész erőszak kérdése, illetve az erőszak teljes kérdése. Nem tudják, hogy nem szeretem a papírmunkát, tudják, hogy azt szeretem, hogyha valódi konkrét lépéseket teszünk. Ezért is van az áldozatcsomag. Mert annak van tartalma, van valami, amit meg lehet valóságosan valósítani, nem csak elméletekről beszélni. Az EPO-k is igen konkrét uh, to, to, to get uh, solutions. Um, az európai védelmi rendeletek is, ezek konkrét dolgok. A tudatosítási kampányok, az Európai Állampolgárok hete. Ez is egy olyasmi, amit tulajdonképpen ki kell használni. Mindaz, amit a, az állampolgárokért teszünk, arra fel is kell hívni a figyelmet, és amit a nők érdekében, az erőszak ellenében teszünk, azt is az élvonalba kell tenni. Láthatóvá kell tenni. És hogy hogy dolgozunk, Nos, ezzel kapcsolatban köszönetet kell mondjak Pavdanova asszonynak, azért, ahogy ő dolgozik. Így van, a szakértőink önök mellett vannak, és próbálnak min, minden lehetőséget kihozni ebből a jogi tervezetből, mert ez olyan fontos. Fontos, hiszen ez az első az európai jogalkotásban. És fontos, hogy jó legyen. Így lehet csak modellértékű, és így követheti többi, több akció ugyanolyan szinten. Tudatosítási kampányok nagyon fontosak tehát, és ami az Európa Tanács nők elleni erőszak és családon belüli erőszak prevenciója és az ellene való harc egyezményét illeti, nos ezt alaposan elemeztük, nem, nem úgy van, ahogy mondják, hogy jó aláírjuk. Nem. Hát ez egy jogi kötelezettségvállalás, egy jogi aktus, és nagyon alaposan elemezni kell éppen ezért, meg kell nézni, hogy milyen következményei lesznek az aláírásnak. Tehát a jogi szakértőink most ezt a munkát végzik. És véglegesítik a munkát, de még idén vissza fogok majd térni önökhöz, amint tudom konkrétan, hogy mi történt. Ja, egy dolgot még elfelejtettem az állampolgárokkal. 2013 az Európai Állampolgárok éve. Ez az év konkrét lépésekről szól majd, akciókról, amelyet, amit az Európai Unió az állampolgárok érdekében, az álmaiért tesz, azért, hogy úgy alakítsuk a politikáinkat, ahogy ők teszik. Május 9-én egy nyilvános konzultációt fogunk tartani az állampolgárok számára, hogy írhassanak. Írhassanak arról, hogy milyennek szeretnék ők azt, ahogy mi alakítjuk az Európai Uniót, hogy mit szeretnének, miről tárgyaljunk, milyen véleménycserét, beszélgetést akarnak. Úgyhogy kérem, mindenki tájékoztassa az érintetteket otthon, hogy a május 9-e az állampolgárok napja, és nagyon sok állampolgár nő Úgyhogy közvita lesz, és nyilvános beszélgetés. Közösen előkészíthetjük majd az európai állampolgárok, állampolgárokkal ezt az új európai évet, és az új európai állampolgári jelentés is meg fog születni ebben az évben. Már megvan az egész terve annak, hogy a, a különböző kérdéseket milyen sorrendben vegyük fel, és a kérdése is természetesen nagyon hatékonyan meg kell, hogy jelenjen férfiak és nők fizetés különbsége. Mint önök is tudják, ez egy nagyon bonyolult szempont. Mert eh, a dolgok gyakran jogi szinten, helyem, hely, törvényi szinten rendben vannak, megvannak az, a tiltó irányelvek, ami például eh, a nem egyenlő bért fizetését tiltja, de az átlagszámokkal nagyon gyakran azt jelenti, hogy meg kell szakítania a nőnek a munkát, a szociális ügyek biztosát kell bizonyos kérdések miatt bevonni. Aztán van egy kérdés, ami nagyon-nagyon szörnyű, <clears throat> az idősebb nők elszegényedése. Ez természetesen kötődik azokhoz a kérésekhez, amiket már felvetettünk. Nem csak a gyermekek helyzetével kell foglalkoznunk, hanem az idősebbek helyzetével is. Hiszen a nők, amikor betegek vagy idősek, ez egy kiemelt fontosságú téma kell, hogy legyen. Úgyhogy vissza kell majd térnem erre, és konkrétan ezekről a témákról majd beszélnem kell önökkel. I believe that we should... Úgy gondolom, hogy folytatni kell a munkát. Az átláthatóság kérdéséről is. Ez tudnék egy olyan terület, ahol ágazati szövetségek, szakszervezetek, munkáltatói szövetségek segíthetnek velük, együtt lehetne az előrelépést megvalósítani. Azért mondom, hogy a minta projektek, amelyeket Németország, Ausztria és Portugália együtt indított el, nagyon fontos, mert lehet majd látni, hogy ezek milyen eredményt hoznak. Hogy változnak-e a szabályok, az eljárások, és akkor a kormányokkal, a miniszterekkel, adott esetben az átláthatósági szabályokért felelős miniszterekkel meg lehet majd tárgyalni. Kell meg lehet vizsgálni, hogy kikhez szólnak az átláthatóságnál, például csak nagyvállalatokat közelítenek meg, vagy miért nem, miért nem lépnek kapcsolatba a más, többi szegmenssel is. Tehát úgy gondolom, hogy pontosan ezek azok a kérdések, amelyeket majd meg kell nézni, és meg kell próbálni előre lépni. Gyorsan próbálom, elnök úr, bocsássa meg. What? Eh, you will get that one, yeah. Yeah, yeah. My, my team. Így van, bocsánat. A csonkítással kapcsolatban valóban ö, dolgozik a dolgoznak a munkatársaim, és azt hiszem, hogy ezzel tulajdonképpen mindenre végig, mindenen végigmentem. Ha bármit kifelejtettem volna, akkor írásban próbálok válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, nagyon. Köszönöm, biztos asszony. Ahogy ön is tudja, nagyra értékeljük, ha meglátogat minket a szakbizottságban, és beszámol arról, hogy a bizottság mit tervez, és mit akar végrehajtani. Két rövid megjegyzésem van. Tudjuk, hogy elkérdések e iránt elkötelezte magát, szívesen találkozik velünk, szívesen tárgyal velünk, de ahogy ön is mondta, a többi biztossal is találkoznunk kellene, pontosan azért, hogy a számunkra fontos kérdéseket felvessük. Nagyon sok területeket fednek le a biztosok, úgyhogy e, valóban meg kell -e majd próbálnunk figyelembe venni mindazt, hogy más biztosokkal is találkozhassunk. Eltérő kérdések vannak, amelyek azonban mind olyan kérdések, mind olyan területek, ahol a, a gender alapú, a nemek szerinti megközelítés egyfajta egy világító fákjaként utat mutat. Más szakbizottságokkal is közösen próbáljuk az esélyegyenlőségi kérdések javítását közös javaslatokkal, előterjesztésekkel elérni, és úgy gondolom, hogy ezért ki kell hangsúlyozni, hogy mindannyian egy irányba kell, hogy húzzunk. Ha lehet, még egyszer szívből megköszönöm önnek, hogy eljött hozzánk. Reméljük, hogy ennek folytatása is lesz, hiszen az intenzív munka nagyon fontos. Örülök, hogy sikerült időt találnia. Köszönjük. Oké, okay, or... Jó, kedves kollégák. Folytassuk az ülést. Olyan nagyon sok minden már nincs a napirendi. A, delegá- a delegációs utazásokról már beszéltünk, előrehoztuk. Egy napirendi pont az egyebek, nincs ez alatt semmi bejelentett a 22-es pedig a következő ülés, a következő szakbizottsági ülésünkre. Május 29-30-át terveztük be, de aztán szeret, ö, ö, csak 30 a május 30 a következő szakbizottsági ülés. 29 en nincs, ez a zárszavam. Köszönöm szépen mindenkinek kellemes napot!